Colleagues, can I bring the Kedves kollégák, akkor kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, hogy kezdhessük az ülést. Couple of announcements to, to make, but... Néhány bejelenteni valóm lenne, de először Kérem, hogy fogadjuk el a napi rendtervezetet amelyből láthatják, hogy Uh, so I'm going to ask Miss de would... A gigalinerekről szóló szavazást elhalasztottuk. Kérem Jorgot, magyarázza meg miért. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt kollégák! A az a helyzet most a méretekkel kapcsolatos diszéban, hogy most már egy megállapodás előtt állunk, egy józan megállapodás előtt állunk. A technikai területeken megszülettek a kompromisszumok, megszülettek a kompromisszumok a biztonság területén is, ami a súlyszenzorokat illeti, itt is vannak már kompromisszumok, és már majdnem létrejött a kompromisszum a határokon átnyúló szállítmányok kapcsán is, főként a nagyobb, és súlyosabb teherautók esetében. Úgy vélem, hogy valószínűleg a márciusi szavazásig sikerül majd egy széles körűen elfogadható kompromisszumot találnunk, de ezt nyíltan szeretném tenni, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, mert nagyon nyitottak voltak a kompromisszumok irányába, és nagyon jól tudom, hogy milyen nehézségek voltak ezen a területen, milyen fajta érdekek vannak ezen a területen, és mégis sikerült ezt a dolgot valahogy megoldanunk. De lenne egy megérzésem is. Azok, akik azt gondolják, hogy jobb lenne, hogyha az egészet addig halogatnánk, amíg el nem jönne a következő ciklus, akkor azoknak két dolgot mondanék. Akkor más lesz a közlekedési biztos, aki talán nem fog ennyire támogatni a határok megnyitását ezen a területen, és bizonyára nem bizonyára én leszek akkor is a jelentéstevő, tehát nem fognak semmit sem azáltal, hogyha halogatják a dolgokat. Tudom, hogy vannak olyanok itt körülmények ezzel az ötlettel, spekulálnak, de ennek nincs értelme. Azoknak, akik most halogatnak, azok számára lehet, hogy rosszabb lesz majd a helyzet a következő ciklusban. Nem csak a határokon átnyúló szállítmányokról van szó, itt arról is szó van, hogy a munkatársaknak nagyobb biztonságot adunk. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha márciusban létrehozhatnánk egy megfelelő kompromisszumot, és akkor áprilisban majd szavazhatnánk a plenáris erről, és jól tudnánk elintézni ezt. Köszönöm szépen. Nem akarok most vitát nyitni, mert még egyelőre a napirend tervezetnél tartunk, úgyhogy ha valaki hozzá szeretne szólni, kérem nagyon tömören, a lényegre törően tegye. Brosúr. Egyet értek a szavazás elhalasztásával, viszont szeretnék biztos lenni abban, hogy lesz majd erről vita a plenárison, illetve szavazhatunk erről a plenárison, és mindenképpen ennek megfelelően kell a szavazást is igazítani majd a szabizottságban. Tudom, hogy a következő csütörtökön nem lenne annyira jó ez, de hogyha csütörtökön mégiscsak szavaznom kellene azért, hogy a plenárisra kerüljön ez, akkor mindenképpen szavazzunk majd csütörtökön, de hogyha nem, akkor a márciusi szavazás is megfelelő nekem. Ha jól értettem, márciusról van szó, de ugyanakkor az áprilisi penálisra is tűzzük, ha jól értettem, legalábbis így lesz. Áprilisban minden attól függ, hogy az utolsó pillanatban ki mit mutat fel, de majd meglátjuk, és ahogy a jelentés készítője és említette, úgy tűnik, hogy a parlament akar ezzel a kérdéssel így foglalkozni. Köszönöm. Következő jegyzőkönyv. Ja, akkor mindenki egyetértett a napi renddel. A december 16-17-e, január 9-e jegyzőkönyv elfogadása, mindenki egyetért. Köszönöm, akkor a közlemények következnek. A koordinátorok döntését illetően január 30-án először is a vasúti csomag aktualizálása, illetve a három javaslat, amely a műszaki pillért alkotja. A koordinátorok együtt akartak ezzel foglalkozni. CEF delegált aktusok, azt hiszem erről ma lesz szó. De Kallas úr levele, amelyet nekünk küldött, úgy tűnik már e, elrendezte a problémát. De majd figyeljük, és aztán a hírlevélek. Tegnapi koordinátori ülés és döntések Dominik Riké elnökletével a bizottság az, a TEN 10-es beszámolóját követ, követően a koordinátok javasolták, az elmondottakat, és Schulz úr is tájékoztat erről a bizottságnál minden érintettet. Dils Tankensamt szeretném megdicsérni, de február 15-én elhagy minket, az elmúlt öt év során volt a munkatársunk, nagyon sok témában a TEN 10-es, a CEF, a vasúti csomag, most pedig osztályvezető lett a politikai kérdésekkel foglalkozó osztály élén, de gratulálni szeretnénk kinevezéséhez, annak ellenére, hogy már nem fog a mi körünkben a jövőben tevékenykedni. Minden jót kívánunk! Meissner asszonynak két vendége van, Madisonból, Wisconsinból, az Egyesült Államokból. Nyilván ö, ők is. Enjoy your stay here in, in Brussels. Thank you. Green Bay támogatják. Na, nem tudom, mindenki egyetérte a közleményekkel. Zajcsökkentési megállapodás a repülőtereken az Európai Unióban. Alfred úr. President, this is me, Köszönöm szépen, elnök úr. Elege kínos ez nekem, mert én vagyok a jelentéstevője ennek a dossziénak, és most kell bejelentenem azt a szavazáskor, hogy Elfelejtettem elhozni a szavazókártyámat. Thank you. Can I, can I just point... Köszönöm. Mediszlani látogatóinknak el szeretném mondani, hogy általában jobban szerveződünk, de hát sajnos most ez így alakult. Jó, semmi gond, Axfid úr szavazását is figyelembe vesszük majd. Kifelejtette még el? Very good. So. Jó, rendben. Először ellenőrizzük, hogy a néppártnál továbbra is 15-tel többen vannak-e, mint általában. Ellenőrizzük tehát, megnyitom a szavazást. A vicc az lenne, ha most a szocialistáknál lenne ez így. Lezárom a szavazást. No, mindenki rendben van. Akkor... Az Európai Uniós repülőterek zajcsökkentése témájában megnyitom a szavazást. As everybody voted? The vote is closed and we have Lezárom a szavazást, akkor 24 igennel, 5 nemmel, plusz egy tartózkodással, vagyis összesen 5-tel megszavaztuk. Gratulálunk a jelentéskészítőjének. So the next item on, on the agenda is... Napirendünk következő pontja a Naidis 2 csomag. Wortman Cole asszony az előadója, Karin. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel mutatom be ezen két témában a módosítókat. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a kiváló együttműködésért. Az állásfoglalás, állásfoglalás nagyon nagy többséggel fogadtuk el csütörtökön. Fontos ez a választások előtt a belvízi hajózás ter- területén. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy egyfajta utat szabjunk meg a bizottságnak, hogy a Nayades 2-es nyilatkozat kérdésében világos legyen, hogy merre kell haladnunk. Jogalkotási javaslatokat vitatunk most meg. Először a flotta kapacitásról beszéljünk. Valójában itt egy kis változtatásról van csak szó, egy létező irányelvet kell egy kicsit módosítani. Van egy 35 millió eurós tartalék alap, és a, ezt az ágazat képviselői fizetik be a régi új szabály régi új ér, szabály értelmében a gazdasági válság miatt került erre sor. A gond csak az, hogy nem igazán lehet most elkölteni ezt a pénzt. Erre már az elején utalni kell, mert vannak olyan módosítók, amelyek a hatályt kiterjesztenék, tehát hogy mire lehetne még használni az alapot, akár szociális kérdésekre is szeretnék felhasználni, pedig szerintem itt szociális alapokat kéne megnézni, azokat kéne erre felhasználni, de meg kéne nézni a CEFET, illetve a Horizont 2020-at is, hogy kutatási célokra hogyan lehet még plusz összegeket szerezni. Erről lehet például a preambulum bekezdésben is néhány szót szólni, de mondom, korlátozott mennyiségű összegről van szó. Aztán nézzük a módosítókat, lenne itt is néhány leszögezni való. Tikau asszony benyújtott egy olyan módosítót, ami a kutatásról szól, a klímaváltozás hatásairól, illetve a, a szorosabb piacfigyelésről. Fontosnak tartom ezt, de meg kell nézni azt is, hogy milyen alternatív finanszírozási lehetőségeink vannak. Talán nem ebből az alapból kéne ezt finanszírozni. Holnap lesz egy árnyékelőtős tevő ülés, ott majd megvizsgáljuk, hogy eh, hogyan lehet ezt eh, kifejezni, mondjuk a preambuló bekezdésben, talán nem a szöveg fő részében, tehát meg kell nézni azt, hogy honnan származzon a finanszírozás. Örülök annak, hogy Ertug úr is beterjesztett egy módosítót ennek az lenne a célja, hogy más európai alapokkal egészítsük ezt ki, például a CEF-fel, a bizottsághoz fordulok azzal a kérdéssel, hogy megoldható-e az, hogy ez bekerüljön egy, egy cikkbe, tehát ne a parambuló bekezdésbe, hanem a szöveg fő részébe. Kérdezem, hogy ez lehetséges-e. A 12-es módosító a biztonság javításáról szól. Ezt támogatni tudom, csak a megfogalmazást kéne még egy kicsit csiszolni, de ez nyilván megoldható. Aztán nézzük a műszaki feltételeket, a jelentés arról szól, hogy a műszaki normákat harmonizálni kell. Péter van Dálennek van itt egy módosítója, a, a felülvizsgálati záradékra vonatkozóan négyről három évre csökkenteni le a kérdéses időszakot. Szerintem ez nem rossz. Meissner asszony módosítóját is szerintem el tudjuk fogadni. Tikau asszony elképzelése az volt, hogy az érintett felekkel konzultáljunk, hát ez sem butaság. Sokféle érintett félről van szó, nem lenne rossz műszaki követelmények harmonizálása kérdésében velük konzultálni. Óvatosan kell azonban eljárni, hogy a hatályon belül maradjunk. A 12-es módosító Szenyalov asszony tollából, ez az infrastruktúráról szól, de ne felejtjük el, ott van a kohéziós alapok, a CEF és egyéb alapok is, ezek nem, nem, nem igazán ide tartoznak, nem, ebbe az, nem ehhez az irányelvhez tartozik ez. Még egy dolog, Cikau asszony, ő beterjesztett egy módosítót a különböző a különböző, bizony, bizony, a különböző dokumentumok kölcsönös elismeréséről, illetve a Duna bizottságról. A Rajna bizottságban nem jelent, nem jelent ez gondot. Ezek mind tagállamok, viszont a Duna bizottság esetében nem csak EU-s tagállamokról van szó. <coughs> Nincs túl sok módosító, szerintem meg tudunk egyezni. Nyilván együtt tudunk működni a többi frakcióval. Azt mondanám, hogy a jövő heti szavazás után kérdez, kérjünk mandátumot, hogy elkezdhessük a tárgyalásokat legalább a flotta kapacitásról, ezt egyébként a görög elnökség fölvette már a napi rendjére. Nem tudom, hogy a másik, a műszaki követelmények esetében el tudnak -e érni bármit is, de gondolkodjunk pozitívan, ami pedig a flotta kapacitást illeti, tényleg szeretném még a választások előtt ezt a kérdést befejezni. A belvízi hajózási ágazat gondokkal küzd, kár, hogy ezt a 35 millió eurót nem tudtuk elkölteni eddig, úgyhogy jó lenne, ha ezt megoldanánk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Elkadraui úr, illetve Ertug urak már még azért visszajönnek. Én is remélem, mert az előbb még itt volt. Lehet, hogy majd később fogunk akkor inkább hozzászólni. Meissner asszony, Giz Gizene. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó volt az együttműködés a jelentéstevővel, bár el kell mondjam azt, hogy elég egyetértettünk a jogodás tekintetében. Persze nem tudtunk mindent elérni, amit szerettünk volna a belvízi hajózás esetében elérni, nem sikerült elérnünk, de nagyon fontos volt leszögözni azt, amit szerettünk volna, még akkor is, hogyha a bizottság azt mondta, hogy különböző projekteink vannak, terveink vannak, különböző pénzeket akarunk ebből felhasználni. Egyetemre tettük azt, hogy a bevízi hajózás tovább lehet még fejleszteni, nagyon fontos intermoduláris megoldás ez. Csak egyetlen egy módosítót nyújtottam be, mégpedig a technikai előírások esetében teljes mértékben egyetértettem azzal, amit Korin a parlament számára javasolt, hogy milyen fajta változtatásra van szükség. A technikai uh, változtatásoknál, Koron is mondta, én azt kértem, hogy minden változtatást három évig hagyjanak jóvá, persze ezt meg lehet majd még hosszabbítani. Valamit, amit teszteltek, amit jóvá hagytak, utána meg kell vizsgálni azt, hogy megfelelő ez a szektor számára, és utána meg kell pedig nézni azt, hogy ez elfogadható -e a továbbiakban is. Úgy gondolom, hogy ezeket a jogszabályokat gyorsan jóvá lehet majd hagyatni. A tartalék alapok esetében jó lenne, hogyha megoldás születne. A 35 millió azért nem kevés, és ezt fel kellene használni, és nem tudták ezeket felhasználni eddig, mert nem volt jó a hozzájutási szabály, nehéz volt lehívni ezeket a pénzeket. Köszönöm szépen, és várom a további vitát. Elnök, köszönöm szépen, akkor Ertug úr a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Elnézést, ki kellett szaladnom. Rossz dokumentumok voltak előttem, mégis még egyszer köszönöm szépen a bevezető szavakat, persze a jelentéstevőnek is köszönöm a munkáját, és az árnyék jelentéstevőknek is a konstruktív munkát. Valóban jó volt az együttműködés, úgy vélem, hogy ez már megmutatja, hogy nagyon fontos célunkat együttesen tudtuk előrevinni. Ahogy már hallhattuk, nincsen túl sok módosító, 22, 12 a kapacitásra vonatkozó intézkedéseket illeti, a 10 pedig a technikai specifikációkat. Szerintem jó jel az, hogy az elsődleges célokat a parlament egységesen támogatja. Döntő az is, hogy ezt a tartalék alapot a lehető leggyorsabban ki tudjuk meríteni, és az is nagyon fontos, hogy a technikai specifikációknál sokkal erősebb EU szintű nemzetközi szakértelmet kell felhasználnunk. Az volt a megközelítésem a módosítók kapcsán, hogy Például a 18-as, 12-es módosítók esetében én csatlakozom a jelentéskészítő Steinruck asszony elképzeléséhez a foglalkoztatási bizottság részéről. Itt az intézkedéseket precízebbé kell tenni a foglalkoztatottak, illetve a vállalatok számára is vonatkozik ez olyan intézkedésekre is, amelyek az előrehozott nyugdíjjal kapcsolatosak, és be kell vonni a szociális partnereket és a pénzek elosztásába. Úgy vélem, hogy a szoros együttműködés nagyon fontos a foglalkoztatási szakbizottsággal. Egyetértek a jelentéskészítő azon véleményével is, hogy a belvízi hajózás nagy kihívása az a megfelelő finanszírozási ösztönzés megadása, és a TNT kapcsán olyan mértékben tudtuk erősíteni azt, hogy a Connecting Europe eszköz már itt is elérhető. Nagyon fontos a környezetvédelmi előírások javítása, mind a hajók, mind pedig a motorok esetében. A technikai előrások esetében úgy vélem, hogy néha a kevesebb az több. Jónak tartom azt, hogy a oroszlán része mindennek majd a szakértőkre e, fog hárulni, tehát jó az, hogy egy politikai jelzést adunk, de rendszeresen kell majd a státuszkót ellenőrizni, hogy azt jelentés készítő is javasolta, annak érdekében, hogy az előrelépést, a fejlődést nyomon lehessen követni. Úgy vélem, hogy nagyjából egyetértünk, és a kisebb, mód, a kisebb e, nézeteltérések ellenére együtt tudunk élni ezzel a jelentéssel, és köszönöm a kollégáknak a jó munkát. Elnök, köszönöm szépen Van Dalen úr az LCR e nevében. Köszönöm szépen tisztelt elnök úr, köszönöm a jelentés készítőnek, és először is szeretnék kitérni a kapacitással kapcsolatos javaslatra, illetve a tartalékokra is rátérnék. Meglepődtem, hogy tika Lichtenberger és Ertó kollégák ilyen sok módosítókat nyújtottak be. Ne felejtsük el, elnök úr, hogy itt egy olyan alapról van szó, amelyben elég kevés a pénz, 35 millióról van szó. Itt a hajók lebontásáról is szó van, de a szektor pénzére van itt szó, nem szabad plusz terheket róni a szektorra, különböző előírásokkal. Úgy gondolom, hogy a különböző kampányokat meg kell hagyni a szektornak, ami az első javaslatot illeti, a technikai előírásokról. A 21-es módosítómat támogatta a jelentéstevő. Szeretném a értékelés időszakot lerövidíteni. Először is azért, mert nem akarom megismételni azt, amit már láthattunk, hogy túl későn nyújtották be a javaslatot a mandátumunk végén, és ez azt jelenti, hogy alig lesz időnk arra, hogy egy jó véleményt írjunk, egy jó jelentéstervezetet írjunk, és egy szóbeli kérdéssel politikai vitát kezdeményezni, ezt nem szeretném. Szeretném, hogyha a bizottsági tényleg eljárnak. Kalász úr a múlt héten a plenárison ezt egyetemben elmondta, számos javaslat érkezik még majd a bizottság részéről. Nem szabad Kalász úr elmondta a múlt hét csütörtökön, hogy nem szabad megmaradni azoknál a javaslatoknál, amelyeket eddig megtettek. Szeretném, hogy támogatnák a 21-es módosítómat. Kíváncsi lennék, hogy a 11-es módosítóra mit gondolnak. Tika hogy módosítója a Dunáról. Szerintem jó ez a módosító. Szerintem a Rajna Duna szabályozásait hasonlóképpen lehetne kialakítani. A Rajna esetében azonban vannak bizonyos szerződések, a Duna esetében is nem tudom, hogy ez lehetséges. A bizottságtól kérdezném azt, hogy ez lehetséges e, ez, vagy milyen irányba kellene elindulni, hogy ez lehetséges legyen. Támogatnám ezt a módosítót is. Tehát kíváncsi vagyok az Európai Bizottság véleményére ezzel kapcsolatban. Köszönöm, Cika Tessék vigyázni a Dunáról, mit mondunk. Köszönöm szépen. Önök úr, én is szeretnék gyakor gratulálni Wortman Kohl asszonynak az elvégzett munkáért. Gratulálok neki ehhez a jelentés tervezethez. Nézzük a műszaki előírásokat. Módosítóimnak az lenne a célja, hogy elkerüljük a verseny torzítást, tehát nem szabad, hogy ezek a plusz műszaki követelményeknek piac torzító hatása legyen. Köszönöm Mortmán korasszonynak, hogy felvette ezt a módosítót. Fontosnak tartom azt is, hogy a Duna és Aranyna esetében is érvényesek legyenek ezek, és egységesek legyenek ezek a műszaki követelmények. Szerintem a piacon ugyanolyan ugyanolyan szabályoknak kell érvényesülni, és a műszaki bizonyítványoknak is kölcsönösen elismerhetőnek kell lenni remélem el fogják fogadni ezt a módosítót. Nézzük a frontakapacitást, kapacitást, itt is nyújtottam be módosításokat a Dunára vonatkozóan, és itt az lett volna az elképzelésem, hogy a belső az egységes belső piac jegyében, vagy elveinek jegyében mindenkire ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek. Kértem azt is, hogy a különböző Európai Uniós kikötők között legyen egyfajta know-how csere. Még egy dolog, elnök úr. Van, van, igazából nem is csak egy észrevételről van szó. Remélem, hogy a Nayades 2 program kicsit konkrétabb lesz, gyakorlatban megvalósítható intézkedések lesznek benne. Remélem, hogy föl tudjuk majd használni a különböző alapokat, és jó lenne, hogyha a bizottság kicsit egyértelműbben kommunikálna, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az alapok egymáshoz, hogyan lehetne ezeket jól felhasználni. eu szinten szerintem egy stratégiára lenne szükség a belvízi hajózásra vonatkozóan. Ezt kérem a bizottságtól, a közlekedési kapcsolatok kidolgozásánál ez lenne a lényeg. Köszönöm, most a bizottság következik. Teologatis úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak. El kell mondanom, hogy azon ritka alkalmak egyike ez, amikor a bizottság nagy örömmel látja a parlamentben folyó munkát. Azon ritka almak egyike, amikor egyértelmű az, hogy milyen értéket képviselnek a javaslatok, és látjuk azt a konstruktív munkát, amelyet mindannyian végzünk, és ugyanabban az irányban gondolkodunk. Elnök, elnézést, Waltman kólasszonytól meg kell kérdeznem azt, hogy <laughs> föltétlenül beleírja ezt a jelentésébe, kérem tehát. Nos, félre a viccel. Az igazság az, hogy úgy érezzük, hogy egy irányban haladunk, és így nagyon nagyra értékeljük azt a munkát, amelyet mindannyian végeztek, természetesen elsősorban az a jelentés készítője, illetve mindazon képviselők, akik tényleg próbáltak többletértéket alkotni a javaslatainkat illetően. Először hat kezdjem néhány megjegyzéssel, különösen Tikeo asszony kérésére válaszolva. A NIADES 2-es program olyan stratégia, amely arra koncentrál, hogy megerősítse a belvízi hálózatok erejét, és csökkentse az ott jelentkező problémák mértékét. Az előző negyedös programhoz képest arra koncentráltunk, hogy kevesebb területtel foglalkozunk annak érdekében, hogy konkrétabb, kézzelfoghatóbb eredményeket érjünk el. Javasoltunk tehát igen konkrét intézkedéseket kis területeken, mint például az műszaki irányelvek, az oktatás, képzés, ez majd a következő ciklusban jelenik meg, akár csak a folyami információs rendszerek felülvizsgálata, például a következő generációs logisztika, a különböző munkatársak kérdése, úgyhogy a pénzügyi alapokra, infrastruktúrára is óriási hangsúlyt helyeztünk, hiszen nagyon fontos ez, hogy a folyami hálózatok a lehető legjobb körülmények között legyenek hajózhatók. Bevezettük tehát a folyosós rendszert. Ami a pénzalapokat illeti, a finanszírozást, a következőre gondoljanak. Az a tény, hogy nincs konkrét program a belvízi hajózható utak esetében, gyakorlatilag előny, mert egyébként megkötnénk a kezüket a pénzügyi kereteket illetően. Úgyhogy a Connecting Europe eszköz végül is mennyiben segítene ezen a területen? Ugyanazt az eredményt érnénk el, akkor is, hogyha nyitott állapotba hagyjuk, és minden projektet megfelelően finanszírozzák. Ha viszont nem így lenne, akkor még az északi csatornákat se tudnánk finanszírozni, nem hogy a Connecting Europe eszközt. Tehát az itt az előny, hogy nagyon jók a kritériumok annak érdekében, hogy a NIAD ezt finanszírozhassuk, és nincs megkötve a kezünk, mert nincs korlátozva az összeg maximális értéke. Úgyhogy ezért próbálunk összefüggni mindenkivel a tagállamokban annak érdekében, hogy megfelelő projekteket dolgozzanak ki a Connecting Europe eszköz keresztül. Akkor most rátérnék a két javaslatunkra. A finanszírozási rendelet a flotta kapacitásról, és magáról a finanszírozásról. A célunk az volt, hogy előkészítsük a pénzügyi alapok rendelkezésre bocsátásának folyamatát. Itt ugye nem milliárdokról van szó, 35 millióról pusztán. Hogyha ezt osztjuk a flotta számával, kicsit több mint 12-13 ezer hajóról beszélünk, akkor láthatják, hogy ezt a pénzt a lehető legjobb módon kell felhasználni, előkészítő tevékenységre, támogatásra, nem pedig azért, hogy egy-egy hajó tulajdonosnak, mit tudom én, ezer eurót adjunk. Nem ez az elképzelés. Azonban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a pénzeszközöket a következő generációkra is költhessük, 99-ben még nem volt erről szó, hanem legyen az innováció, zöldítés és szociális intézkedések. Tehát ez az elképzelés az egész mögött. A képviselők közül többen említették ezt is, ezért akarjuk a lehető legegyszerűbbé tenni az eljárást maga az ágazat is hozzájárul ennek finanszírozásához, tehát nekik is bele kell tudniuk szólni abba, hogy hogyan használják ezt. Itt nem a szociális partnerekről van szó, maga az ágazat is rendelkezésre bocsátott pénzt, úgyhogy el kell tudniuk dönteni, hogy hogyan és mire fordítjuk ezt. Ami ezen pénzügyi források összekötését illeti más ilyen jellegű pénzforrásokkal, mint a Connecting Europe például, vagy a Verázási Bank, ez nyilvánvalóan mindenképpen üdvözlendő lenne. Mind a mellett. Jobb lenne, hogyha ez preambulum bekezdésben állna, így lehetőséget biztosítana számunkra, hogy a lehető legjobb módon fogalmazok ezt meg, ahelyett, hogy cikkben fogalmazódna ez meg, mert sajnálatos módon ez módosítaná azt is, ahogyan önök, és a társjogalkotók döntöttek arról, hogy a Connecting Europe eszközt hogyan kellene elkölteni. Egyrészt tehát csak bonyolítaná, és talán a Connecting Europe eszköz szövegére is hatása lenne, amit most fogadtunk el. Tehát, ami minket illet, örömmel fogadjuk el a preambulum bekezdést, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot adjunk ennek az eszköznek, hogy össze lehessen kötni más forrásokkal, de ugyanakkor nem szabad tovább bonyolítani sem a helyzetet. Ami a kölcsönös kérdését illeti, azon módosítványokat, amelyek a Dunáról szólnak. Először is nem javasoltuk, hogy a szövegnek ezt a részét módosítsuk. Nem akarom az idejüket rabolni, de történelmi okai vannak annak, hogy a négyes cikket bevettük, illetve annak tartalmát a szövegbe. Mégpedig azért, mert abban az időben Rajna és a Duna összekapcsolásának hatása akkor érződött. Úgyhogy olyan történelmi pillanat, vagy mondat ez, amelynek ma már nincs nagyon hatása. Ami a technikai jellegű irányelvet illeti. Ez egy módosítás, amelynek a célja az, hogy előkészítse azokat a szabályokat, amelyek a hajók építésére vonatkoznak a következő generációk idején, vagyis legyen egyetlen egy központi szerve Európában, amely a szabályokat megállapítja. Tehát ezt tettük. A merikletekből az eljárási részeket a ö, szövegtestbe vettük be az irányelvben, és a, a többi részt a lehető legrövidebbre vettük. Nagyon örülünk, hogy ezt a parlament megértette, és ebbe az irányba mutatnak módosító indítványék. Egy kérdésről még, a 11-es módosítóról kérdezték a véleményünket. Meg kell mondanom, hogy a megfogalmazás nem igazán tükrözi a valóságot nincsenek se Rajna, se Duna ö, tanúsítványok. Minden tagállam kiad egy tanúsítványt, amely egész ö, Európában érvényes. A kölcsönös elfogadásról, elismerésről van itt szó, tehát minden egyes tagállam európai tanúsítványt ad ki. Tehát további dolgokra nincs szükség. Hogyha a mi véleményünkre kíváncsiak ezen konkrét módosító kapcsán, mindenképpen rossz benyomást keltene, nevezetesen, hogy szakmai szempontból mi történik ebben az ágazatban, és mm, mindenképpen rosszul van megfogalmazva. Abban biztosak lehetnek, hogy együttműködünk önökkel, az eladóval is, hogy a lehető legjobb kompromisszumos módosítványokat fogalmazzuk meg. És végezetül még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nagyra értékeljük az Európai Parlament azon szándékát, hogy csökkentsük a flotta kapacitást, mert a görög elnökség pont ezzel foglalkozik, még ma délután is erről szól majd a tanácsban az ülés, nem a bizottsági javaslatról, hanem azon jelentés alapján, amelyet az önök szakbizottsága készített, és amelynek szavazati eredményét nagyon várjuk. Köszönöm szépen. Volt Kolaszony, parancsoljon. Uh, well, Köszönöm szépen. Kérem a kollégákat, és a bizottságot is, hogy egyrészt járuljanak hozzá a munkához, másrészt válaszoljanak a bizottság. Remélem a továbbiakban is konstruktív lesz az együttműködés. Meissner úr és Van Dalen úr megjegyzéseit a hatályt illetően nagyon komolyan veszem, mert tényleg csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre számunkra anyagi eszköz. Biztos vagyok benne, hogy közös alapokat találunk a továbbiakban. Köszönöm elnök, köszönöm Korin. Február 20-án szavazunk itt a szakbizottságban erről, ez még megerősítendő ugyan, de remélhetőleg márciusban kerül a plenárisra. Tehát február 20-a a szavazás. Ezen kívül elmondanám, hogy egyéb napi rendi pont nincs. Csütörtökön, február 20-án 9 órakor lesz a következő ülés. Egyik ilyen szörnyű csütörtök, de hát el kell osztanunk. Úgyhogy február 20-a csütörtök 9 óra a következő. Most ezt a részét lezárnám az ülésnek. A koordinátorokat 10 órakor várom. Köszönöm szépen.